So, colleagues, I think we should start again. Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Michael. we want to start. Okay. So, I want to switch in. Akkor most anyanyelvemre váltok. Mm, wir fahren jetzt fort. Folytatjuk a munkát a szakbizottság ülését, amit 12 óra 30 perckor megszakítottunk. Elérkeztünk a 16. napi rendi ponthoz, eszmecsere a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel, az IMO-val, és körünkben köszönthetjük a szervezet főtitkárát, Lim urat, valamint a Tengeri Környezeti Bizottságnak az igazgatóját, Yamada urat, Tisztelt Limur, tisztelt Yamada úr, eh, köszönöm, hogy ellátogattak ma a körünkbe. A közlekedési és idegenforgalmi bizottság köszönetet mond önöknek, hogy időt szakítottak arra, hogy eljöjjenek hozzánk és bemutassák a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet tevékenységét. A széndiokszid kibocsátás és az változás kérdésében a tengeri közlekedés az elkövetkezendő években is, ahogy már most is, a frontvonalban van. Valamennyi közlekedési szektornak feladatai vannak itt, és a szakbizottság üdvözli a tengerészeti szektornak azt a törekvését, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez megfelelően hozzájáruljon, úgy természetesen, hogy egyenlőek kellenek legyenek a versenyfeltételek minden közlekedés szektorban is. Ezért a szakbizottság úgy gondolja, hogy az Európai Unióban folyó ezzel kapcsolatos ilyen mond belüli tárgyalásoknál valamennyi szektor véleményét figyelembe kell venni. Úgy gondolom, hogy a parlament, és különösen annak közlekedési szakbizottságban, valamint az IMO közötti együttműködés a továbbiakban is erősítendő. Nos, önöknek összességében 15 percre fogom megadni a szót, utána pedig a jelen lévő képviselőket fogom megkérni, hogy kérdéseket tegyenek fel. Úgy osztottuk fel az időkeretet, hogy Lim úr körülbelül 5 percet kap a bevezető megtartására, utána pedig Yamada úr 10 percben tartja meg prezentációját, ezért Lim úrnak megadom a szót a bevezetője megtartására. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. 5 percet kaptam de a kollégáimnak is kell még időt hagyni, úgyhogy próbálom rövidebbre fogni. Először is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek és találkozhatok önökkel, illetve szeretnék gratulálni önöknek ahhoz, hogy megválasztották őket, önöket, sőt újra választották önöket. Nagyon nagyra értékelem azt a konstruktív párbeszédet, amelyet az IMO és az Európai Parlament folytatott egymással az elmúlt években. Várom a további szoros együttműködést. Az IMO számos biztonsági és környezetvédelmi problémával küzdött meg, de jelenleg főleg a környezetvédelem foglalkoztat minket, különös tekintettel a klímaváltozásra. Ez a legnagyobb probléma, amivel dolgozunk. Nagyon örülök annak, hogy nagyon jó együttműködést tudtam folytatni az Európai Parlamenttel. 174 tagállamunk van. Egyesek azt mondják, hogy a haladás lassan megy, de minden tagállam keményen dolgozik azon, hogy ezt felgyorsítsa, és hogy jó döntéseket hozzunk. Ami a klímaváltozást illeti, egy nagyon technikai kérdés a motorok hatékonysága, egy másik pedig egy operatív kérdés a sebességoptimalizálás. A jövőben pedig más üzemanyagok is elérhetőek lesznek a hajók számára mi az energia jövőre koncentrálunk leginkább, ez nagyon fontos. Ennek során az Európai Unióval, főleg a bizottsággal együttműködtünk, mivel ugyanazok a céljaink, együtt kell működnünk egymással. Tehát mi a magunk részéről próbálunk hozzájárulni ehhez. Én megteszek mindent, amit tudok, hogy összehangoljam ezt a munkát, illetve hogy a környezetvédelmi kérdések, kérdéseket, különösen a klímaváltozás problémáját meg tudjuk oldani. Egy globális, sőt humanitárius kérdés. A lehető legjobban be kell építeni a filozófiát, a doktrinát is a haladásunkba. Lezárásként szeretném megkérni az Európai Parlament tagjait, hogy továbbra is működjenek együtt velünk, és támogassák az IMO munkáját. Mi megteszünk mindent, amit csak tudunk, hogy nagyon jó és bölcs globális standardeket alkossunk meg, és létrehozzuk az egyenlő feltételeket. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank, Herr Lim, für... Köszönöm szépen Lim úr a bevezetőjét, most pedig Yamada úrt szeretnénk megkérni, hogy tartsa meg prezentációját. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék hozzátenni néhány részletet, de nagyon rövid leszek. Yes, um, IMO um, is of course az IMO természetesen ez ismert, az ENSZ specializált ügynöksége globális szabályokat alkot a tengeri biztonság és környezetvédelem területén. Az IMO több mint 50 nemzetközi eszközöt hozott létre, különösen a SOLAS, az életbiztonsága tengeren, illetve a MARPOL, amely a tengeri szennyezés ellen lép fel ezeket évente egyszer-kétszer módosítjuk. Ezek a módosítók másfél évig tartanak a sajátos folyamataink miatt. Tehát amikor ezt elfogadjuk, akkor az hatályba lép. Az IMO közgyűlése a legfontosabb szervünk, 174 ország vesz itt részt. De ezt csak két évente egyszer tartják meg, tehát az IMO tanácsa ezért nagyon fontos, ezt évente kétszer szervezik meg. Most már 40 tagállama van ennek a tanácsnak, ebből 10 uniós tagállam. Természetesen ez azt jelenti, hogy az EU tagországoknak nagyon nagy szerepük van. Most pedig a Marpol egyezményről szeretnék beszélni. A Marpol a szennyezés megelőzéséről szól, bármilyen hajókból származó anyag esetén. Például az olaj, a vegyszerek, káros anyagok, szemét, illetve szennyvíz, a Marpol tehát ezeket szabályozza, a műanyag szennyezést is szabályozza, ezt egyenesen betiltotta az ötödik mellékletben. Ezt pedig most még tovább fokozzuk. Ma viszont a Marpol hatodik mellékletéről szeretnék beszélni, ez a légszennyezést hivatott megelőzni. Ez standardeket fogalmaz meg. Nagyon fontos, ahogy azt önök is bizonyára tudják, hogy az IMO 2020-ban idéntől bevezeti a kéntartalom korlátozását. Ezt 0,5%-ra csökkenti a 3,5%-os korábbi értékről. Ez egy nagyon fontos lépés számunkra. Március 1-től pedig be fogjuk tiltani az olyan üzemanyagok szállítását, amelyben ennél magasabb a kéntartalom. Aztán a NOx, nitrogénoxidok esetében ez, ez is fontos, illetve a széndiokszid kibocsátás csökkentés is. Bevezettük az edi t ami az energiahatékonysági tervezési index, ez 2013 után az új hajókra érvényes. Ez egy fokozatosan bevezetett megközelítés. Idéntől 20%-os csökkentést várunk el a széndiokszid kibocsátásban, 2025-től pedig 30%-ot akartunk eredetileg megkövetelni, de ahogy azt önök is tudják, a stratégiánk alapján ezt fel lehet gyorsítani, tehát áprilisban azt várjuk, hogy tovább fogjuk módosítani a Marpol hatodik mellékletét, hogy felgyorsulhasson ez a harmadik szakasz, tehát 2025-ről 2022-re hoznánk előre ezt az időpontot, és 30-50 százalékos csökkentést várnánk el. Ez illusztrálja az IMO kezdeményezését és stratégiáját nagyon fontos ambíciónk az, hogy 2030-ra a klímaintenzitás 40%-kal csökkenjen. Ez valamennyi hajóra vonatkozik, a régi és az új hajókra is. Ezután 2050-re szeretnénk elérni az 50%-os csökkentést. A legfontosabb az, hogy 2050-re a tényleges üvegházhatású gázkibocsátás 2008-hoz képest felére kellene, hogy csökkenjen. Ez a sötétkék vonal, ez a változtatás nélküli működést jelenti. Tehát ehhez képest kell 2050-re felére csökkenteni. Tehát a hajóktól megköveteljük, hogy egyre kevesebb széndiokszidot bocsássanak ki. Ez tehát az ambíciónk illusztrációja. Ez az ábra szintén mutatja, hogy a stratégiánk milyen ambíciókkal operál. 2008-ban körülbelül 950 millió tonna volt a széndiokszid kibocsátás. Ennek 400 millió tonna alá kellene csökkennie 2050-ig, ahogy ez az ábrán is látható. A szaggatott vonal mutatja azt, hogy mi lenne, ha nem változtatnánk semmit, a kék vonal az az, hogy hogyan lehet ezt elérni, tehát a kék vonal mutatja a tervezés és technikai eszközöket, például a meghajtás, vagy az energiahatékonyság, vagy egyéb tervezési fejlesztések. A narancssárga rész mutatja az operatív intézkedéseket, amelyek közé tartozhat a sebesség optimalizálása, a flotta kezelés, vagy más kezelési módszerek, például a just-in-time rendszer. A zöld terület pedig mutatja, hogy mekkora szükség van innovatív eszközökre, például alacsony, illetve zéró széndiokszid kibocsátású üzemanyagokra, például a hidrogén és az ammónia. Itt innovatív technológiákra lesz szükség, mint például a szél meghajtású hajók. Ezzel a kombinációval azt gondoljuk, hogy el fogjuk tudni érni ezeket a nagyon ambiciózus célokat 2050-ig. Aztán van még egy másik útvonal a nulla széndiokszid kibocsátású hajózás felé. Az IMO természetesen egy globális szabályozó erő, Szeretnénk ösztönözni a kutatást és fejlesztést a nulla széndiokszid kibocsátású üzemanyagok területén. Ez nagyon fontos. Megerősített együttműködésben vagyunk a hajózási iparral és a hajóépítőkkel, illetve ezoknak a kutatásfejlesztési központjával. Szeretnénk építeni a zéró karbon eh, üzemanyagok fejlesztésében. Ezen kívül szükség lehet piaci alapú eszközökre is, hogy támogatni tudjuk a nulla széndiokszid kibocsátású technológiák elterjedését. Egy ilyen globális iparágban egy nemzetközi szabályozási keretre van szükség, ezért örülünk bármilyen javaslatnak, amely ezt a hatékonyságot javítani tudja. 2023-ig rövid távú intézkedésekre fókuszálunk, tehát elsősorban ilyen intézkedéseket fogunk hozni, de nagyon örülünk bármilyen más piaci alapú intézkedésnek. Tehát ha bárki információt ad nekünk, akkor ezt mi figyelembe tudjuk venni. A technikai együttműködési programok, amelyekkel senkit nem hagyunk hátra, nagyon fontosak. Technikai együttműködési programunk van. A nagy projektek, ahogy mi hívjuk őket, ezek jelentős adományok olyan cégeknek vagy olyan területeknek, amelyek tagjai a globális tengeri hálózatnak. Öt tengeri együttműködési központunk van. Ezek nagyon fontosak, és ezeket nagyra is értékelik az érintettek, de ezek idén le fognak zárulni, mivel ez egy uniós projekt volt. Azt reméljük, hogy lesz majd még további hozzájárulás. Egy nagyon erőteljes üzenetet küldtünk ezzel az iparnak tehát ők is részt fognak venni abban, hogy elérjük a széndiokszid kibocsátás mentes hajózást. Összefoglalóként annyit tudnék mondani, hogy úgy vélem, hogy haladunk azt szerint, ahogy azt megígértük a kezdeti stratégiánkban. 2023-ban fogjuk a stratégiánkat újra gondolni. Szeretnénk egy még fejlettebb kutatás és fejlesztési stratégiában is részt venni. Tehát a végső üzenetünk az, hogy tegyünk közös erőfeszítéseket, és hozzunk létre egy globális szabályozási keretet, amely támogatni fogja ezt a folyamatot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Yamada úr, köszönöm szépen, Lim úr, köszönjük szépen a bevezető előadásaikat. Itt az Európai Parlamentben a folyamat a következő. A képviselők képvis- kérdéseket tehetnek fel először is az adott jelenlévő koordinátorok az egyes frakciók részéről, akik ennek a szakbizottságnak a munkában a koordinátori szerepet töltik be. Először is a néppárt koordinátora teheti fel a kérdést. Nekem azt mondták, hogy Barbara Táler ezt a feladatot Demovics asszonynak adta át, ezért Demovics kolléga fogja feltenni a kérdését, erre három percet kap. Uh, thank you very much. Uh, Nagyon köszönöm. Nagyon nagy öröm, hogy itt van velünk, és uh, részt vesz ezen a Transzakbizottság ülésen. Én új képviselő vagyok, új EP képviselő vagyok, és az um, egyetemünkön már foglalkoztunk álljamos ügyekkel. A mai ülés ebből a szempontból is nagyon fontos számomra. Hogyha szabad és egyetért, akkor lengyelül tartanám a beszédemet. Kétségtelen, hogy hatalmas kihívásoknak vagyunk kitéve. Ebben a mai világban, ebben a nagy kihívásokkal teli világban a klímaváltozással is meg kell küzdenünk. Tekintettel arra, hogy mennyi foszilis üzemanyag eh, van ma még felhasználásban, azt is sajnos tudomásul kell vennünk, hogy nagyon nagy az üvegházhatású gázok kibocsátása. 2013-ban az Európai Unió elfogadott egy stratégiát, amelynek keretében a kibocsátásokat a tengeri hajózás keretében fokozatosan szerették volna visszaszorítani. Ennek az első lépése ennek a stratégiának a 2015-ös rendelet elfogadása volt, amelynek tárgya a monitorozása, jelentések készítése, a tengeri hajózás széndiokszid kibocsátásáról. A parlament ennek a rendeletnek az átdolgozásával foglalatoskodik jelenleg, annak érdekében, hogy lassan-lassan, de mégiscsak fokozatosan egy Európa szerte egységes eh, rendszer alakuljon ki eh, a monitorozásra és eh, a jelentés tételre és ezzel persze az Európai Uniós hozzájáruljon eh, a tengerhajózás üzemanyag felhasználásának világszintű ellenőrzéséhez. Itt olyan előírásokról van szó, eh, amelyek jelenleg is hatályban vannak, kötelező érvényűek, és ezekhez igazodik a jogszabályalkotás. Itt ugye két rendszer van, van egy világszintű eh, rendszer, és van egy európai rendszer. Ez azt jelenti, hogy azok a hajók, amelyek a tengeri forgalomban eh, részt vesznek eh, Európa részéről, azoknak kettős kihívásokkal, követelményekkel kell szembenézniük, ami ugye a kibocsátásnak a monitorozását és az azzal kapcsolatos jelentéstételt eh, jelenti. Ez természetesen dupla terhet jelent a számukra, és ezzel még nincs vége a történetnek. Most kezdünk el dolgozni az európai új zöld megállapodáson, amelynek keretében azt kívánjuk elérni, hogy 2050-re Európa legyen az első olyan földrész, amely klímasemleges gazdasággal rendelkezik. Ez egy nagyon ambíciózus terv, és ennek keretében szeretnénk kiterjeszteni az európai széndiokszid kvótákkal való kereskedelmet is, és szeretnénk egyben annak alkalmazását kiterjeszteni a tengerhajózásra is. Ezzel összefüggésben feltennék egy kérdést egy olyan témával kapcsolatban, amiről Yamada úr már szólt, a karbonmentesítés, a széndiokszid mentesítési tervre vonatkozik a kérdésem. Az IMO-nak az üvegházhatású gázok tengeri közlekedésben való csökkentésére vonatkozó eredeti 2016-os terve egy listát tartalmazott további e, intézkedésekkel, amelyek hozzájárulhatnak a csökkentéshez. Ezek az intézkedések rövid, közép és hosszú távú intézkedésekre oszthatók fel egy tervezett e, ütemterv szerint. Tudnak azzal kapcsolatban mondani nekünk valamit, hogy önöknek milyen elképzelése, milyen víziója van, az üvegházhatású gázok nemzetközi tengerhajózásban való kibocsátásáról és annak csökkenéséről, a csökkenés mértékéről. Ami pedig a kibocsátás kereskedelmet illeti, látnak esélyt arra, hogy egy hasonló rendszer világszinten globálisan is kidolgozásra kerüljön, hiszen a tengerhajózás az egy nemzetközi világszintű globális jelenség, és az európai vizekre, az európai fennhatóság alatt álló hajókra való korlátozása egy ilyen emissziókereskedelmi rendszernek ahhoz vezet, hogy ezek a e, kibocsátások e, a világ más e, területére helyeződnek át, és ott merülnek fel. Ezért egy világszintű globális rendszert kell kialakítani. Az IMO és az Európai Unió közötti eddigi együttműködés keretében milyen tapasztalatokat szereztek és az önök szemszögéből mit kell tenni ennek az együttműködésnek a javítása érdekében? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialista frakció nevében szólal meg a koordinátor. Thank you. Uh, and also... Nagyon köszönöm. Lim úrnak és Yamada úrnak is nagyon köszönöm a prezentációjukat. A tengeri ágazat, a hajózás zöldítése rendkívül fontos a klímasemleges társadalmakra való átállás során. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e használnom a jegyzeteimet, de minden esetre felírtam egy pár dolgot a prezentációjuk során. Először is a kibocsátási szakadék, amelyről beszélt, vagyis, hogy mm, az innováció, az új üzemanyagok, a technológiáknak köszönhetően mennyi csökkentés várható el. Lehet-e valamiféle globális kezdeményezést, amelynek a célja, hogy ennek a felgyorsítása lenne? Például mondjuk adó, az a tengeri részletben használatos üzemanyagokra, és ezt az adót esetleg felhasználnánk a kutatás, fejlesztés finanszírozására. Látnak ilyen globális kezdeményezéseket? és tudnának-e részletesebben beszélni arról, hogy pontosan milyen technológiákra számítanak, és milyen technológiáknak a kivezetésére számítanak. Mutatták ezt a ö, diagramot 2000 ö, 25-re, 50-re milyen intézkedéseket kell elérnünk. Ugye ez nincs olyan nagyon messze, mire ezeket a technológiákat ki kell alakítani. Aztán pedig a piaci alapú intézkedésekkel kapcsolatban lennének kérdéseim. Először is persze az ETS rendszerrel kapcsolatban, ugye erről majd a bizottság is fog eszmét cserélni, legyen-e benne a tengeri szektor ebben a rendszerben, illetve mennyire megvalósítható ez a jövőben, lehet -e ez egy globális rendszer. És hogyha nem, akkor milyen más piaci alapú intézkedéseket tudnak elképzelni globális szinten? Köszönöm. Köszönöm szépen. Gadi úr kap a Renew frakció nevében szót. Thank you very much, uh, Nagyon köszönöm, Földitker úr. Én Nekengerd asszonynak a nevében beszélek, ugyanis ő most nem tud sajnos itt lenni. Megígértem, hogy felolvasom a beszédét. Örülök, hogy van globális egyesség azzal kapcsolatban, hogy szükség van a hajózásból származó kibocsátásoknak a csökkentésére. Ez az első lépés ahhoz, hogy egyelő versenyfeltételeket teremtsünk. Várom, hogy az IMO ebben a, ezen a területen milyen ajánlásokat is fogalmaz majd meg. Szeretném ezzel kapcsolatban a gondolatait kérni, illetve ezzel kapcsolatban, hogy a szolfa intézkedésekről intézkedések elindultak, és ezzel párhuzamosan a mm, hajósok felszerelik a hajóikat, viszont egyre több olyan kikötő van, amely bizonyos felszereléseknek a használatát tiltja. Kérem, hogy válaszoljon erről, mit gondol, hogyan lehet reagálni. Elkezdődött egyfajta eszmecsere Európában az alternatív üzemanyagokról. Mit tud erről mondani az IMO, milyen intézkedéseket is tesz? Egyetérte abban, hogy az ágazatnak nagyobb szabadságot kellene adni, az ágazatnak kellene kiválasztania, hogy melyek azok az alternatív üzemanyagok, amelyek a legmegfelelőbbek. Végül, de nem utolsó sorban pedig innováció nagyon sok, intézke, nagyon sok intézkedésnek, kezdeményezésnek az a célja, hogy csökkentsék a hajózási szektornak a lábnyomát. Ezeket a kezdeményezéseket hogyan lehetne még intenzívebbé tenni, és milyen új intézkedéseket képzelhetünk el? Köszönöm. Gárdezi úr, ön egyszerű képviselőként is kérdést fog majd feltenni legalábbis ezt az információt kaptam. Ő most a, mm, ön a koordinátora nevében szólt most, szeretne még külön képviselőként is hozzászólni, mert akkor azt rögtön most meg is tehetné. Parancsoljon. Nagyon köszönöm, akkor most megint hozzászólok. Tisztelt Főtétkár úr, nagyon örülök, hogy itt van, ugyanis rendkívül fontos téma ez. Fontos és aktuális téma. A hajózás vajon legyen-e az ETS része? a kereskedelmi rendszernek a része. Fontos, hogy a hajózási szektor csökkentse a széndiokszid kibocsátását, a széndiokszid lábnyomát. Ezt ön is elmondta már. A klímaváltozás kihívásokat te, öm, tár elénk, ezeket eu szinten meg kell oldanunk. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az Európai Unió egyedül nem tudja a klímakérdéseket megoldani. Nemzetközi szinten lehet ezeket a kérdéseket rendezni. Ezért olyan fontos, hogy az Európai Unióban végrehajtott intézkedések legyenek exportálhatóak. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a font feladata lehetne az, hogy egy ilyen rendszert kialakítson. Az ETS nem exportálható, és a tengerészeti az Európa csak 17%-ban felelős a globális széndiokszid kibocsátásért, már ami a tengeri szénkibocsátást illeti. Hogyha szeretnénk fellépni a többi 80% ellen, akkor nemzetközi szintű összefogásra van szükség. Éppen ezért azt gondolom, hogy az Európai Uniónak meg kell találnia a megfelelő piaci alapú intézkedéseket, amelyekkel a tengerészeti szektorból származó széndiokszid kibocsátást lehet csökkenteni EU-s szinten, és olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek IMO szintre emelhetők, és így globális szinten lehetne csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Utána pedig ö, beszéltünk már arról, hogy ö, a, van egy ilyen LTS e rendszer az Európai Unión belül, esetleg ö, az EU LTS rendszer ebben a tengerészeti ágazatban nem a legjobb megoldás a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Én nagyon várom, tisztelt főtitkár úr, hogy ön mit gondol a carbon leakage kérdéséről és a széndiokszid kibocsátási kérdésekről, hogyan lehet ezeket globálisan kezelni. Köszönöm szépen. Paulus asszony kap szót a zöldek nevében. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm, tisztelt főtitkár úr, nagyon köszönöm, Jemeda úr, nagyon köszönöm, hogy itt vannak, és időt szakítanak ránk. Köszönöm, hogy megbeszélhetjük, hogy az IMO milyen intézkedéseket is képzel el a jövőre vonatkozóan. Én vagyok az MRV dossziének az előadója, szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. Ami a prezentációkat illeti, az utolsó szlájdon, az utolsó dián azt olvashattuk, hogy fontos, hogy 1,5 Celsius fokra limitáljuk a globális felmelegedésnek a mértékét. Persze mm, vannak olyan mm, szigetek, amelyeket érint a tengerszintnek az emelkedése, és nem csak, hogy érint, hanem mm, nagyon is fenyeget. Kérdezném, hogy a klímaambíciókat hogyan kívánják alkalmazni és harmonizálni az önök céljaival. Ugye azt mondták, hogy szeretnék 50%-kal csökkenteni 2050-ig a kibocsátásaikat. Ahogy olvastam tudományos véleményeket az elmúlt időszakban, azt olvashattuk, hogyha 40%-os esélyt szeretnénk látni arra, hogy másfél százaléknál álljunk meg, akkor 2040-re legkésőbb karbonsemlegesnek kellene lenni. Tehát ez nem az 50 százalék és a 2050-es tervvel cseng össze. Kérdezném, hogy mit gondol ezekről a tudományos véleményekről, és milyen terveik vannak, hogyan próbálnak majd a klíma célokhoz csatlakozni. Ami az MRV-t illeti, beszéltem a következő, az elmúlt hetekben, hónapokban szakértőkkel, és ők azt mondták, hogy vannak olyan szolgáltatók, amelyeknek a fogyasztói kérdezik, hogy az adott terméknek, amely, az adott termék, amelyet tengeri úton szállítottak, milyen ökolábnyommal is jár. Tehát van olyan, vannak olyan szolgáltatók, akiknek ezt mindenképpen jelezniük kell. Ugye minden egyes tengerészeti szektorban dolgozó ember tudja, hogy mekkora rakományt is szállít, ehhez pedig szükség van arra, hogy kiszámoljuk az ökolábnyomot tehát a DCS-t szeretnék-e felülvizsgálni, és szeretnék-e ezt a paramétert belevenni, hogy a tengerészeti szektor világszerte egyenlő feltételekkel indulhasson. Az LTS-sel e kapcsolatban is kérdeznék. A hajózási ágazat az egyik ágazat a légiközlekedéssel együtt, amely semmiféle adózásnak nincs kitéve. Egyetértem azzal, hogy egy, egy LTS e rendszer vagy egy adózási rendszer jövedelmet generálna a kutatásfejlesztési célok finanszírozására. Mit gondol a kicsi vállalkozások vonatkozásában erről? Vannak olyan vállalkozások, amelyek saját tőkéből nem tudnak kutatásfejlesztési projekteket finanszírozni. Amikor 2000 23-ban ezt majd ellenőrizzük, addigra már jó lenne, hogyha lenne valamilyen terv, hogyha lennének tapasztalataink. Gerden úrnak is szeretnék reagálni, szeretnék válaszolni, hogyha az Európai Unión belül lenne ilyen LTS, e akkor ez persze nem csak az Európai Uniós hajótulajdonosokra vonatkozna, hanem minden olyan hajóra, amely a mi kikötőinkben fordul meg teljesen függetlenül attól, hogy ki annak a hajónak a tulajdonosa, vagy ki az üzemeltetője. A kikötő a döntőpont. Tehát 2023-ban már lehetne erre vonatkozó adatunk, és persze, amikor az Európai Unió zárt ETS-t akar létrehozni, főleg a tengerészeti szektorra, abban meghívhatnánk másokat, és ki lehetne nyitni a rendszert az egész világ felé. Szerintem ez nagy előrelépés lenne, ugyanis a klímaváltozás, a klímaválság egyre súlyosabb. Gondolom olvasták a metán kibocsátásról szóló jelentést sürgős fellépésre van szükség, amennyire csak lehet cselekedjünk gyorsan. Nos, úgy látom, hogy nincsen további kérdés. Nekem is lennének azonban kérdéseim képviselőként. Ez inkább egy ilyen gyakorlatias kérdést. Nálunk Németországban is azt tapasztalom a kikötőkben, a német kikötőkben, hogy a különböző ilyen sétahajók ott vannak napközben eh, a kikötőben, és föltöltik a dízel agregátoraik, akkumulátorait állammal, illetőleg arra használják a dízel agregátoraikat, hogy föltörtsék az akkumulátoraikat árammal adott esetben ennek egy más irányú megoldása is hozzájárulhat a európai vagy globális célok, környezetvédelmi célok megközelítéséhez. Elképzelhetőnek tart egy ilyesfajta műszaki átalakítást a világ kikötőiben? Szervezési, logisztikai szempontból ez elképzelhető? Köszönöm szépen, várjuk a válaszaikat. Uh, thank you, uh, uh, chairperson. Uh, I... Nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretnék reagálni pár alap gondolatra, és aztán átadom a szót az igazgatónknak, aki majd elmondja az IMO pontos véleményét. Először is a Párizsi klímaváltozási megállapodásnak és a fenntartható fejlesztési céloknak köszönhetően a Párizsi megállapodás és a fenntartható fejlesztési célok miatt lehetnek jó intézkedések. Ezek viszont különböznek egymástól. Az IMO-nál ugye 174 tagállamunk van, ezek a tagállamok most már sokkal jobban értik a probléma nehézségét, mint korábban. Az Európai Unió 10 millió eurót bocsátott rendelkezésre, annak érdekében, hogy legyenek regionális, tengerészeti, technológiai együttműködési központok. Ebből öt ilyen van, a céljuk az, hogy tájékoztatást, információt nyújtson, és klímaváltozási témákban adjon tájékoztatást azoknak az embereknek, akik az adott régióban dolgoznak. Van egy Kínában, Panamában, Kenyában, tehát működik a rendszer. Az IMO különböző technológiai együttműködési projekteket hajt végre. Tehát az összes intézkedés együtt a Párizsi megállapodás és a Fedezőfejlesztési célok nyomán zajlik. Persze a tagállamok és az ipar szereplőinek a tevékenysége is szerepet játszik a folyamat megváltoztatásában. Második dolog, van itt egy kis félreértés az összes, az átlagos célunk, céljainkkal kapcsolatban. A 2050 és az 50 százalék azt jelenti, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy nő nek a hajóflották, hogyha ezt figyelembe vesszük, és ennek a fényében nézzük az egyes hajókat, akkor azt mondhatjuk, hogy egyes hajók esetében az energiahatékonyság növelése, a széndiokszid kibocsátás csökkentése 80% kell, hogy legyen. Tehát azt mondjuk, hogy 50% legalább az összes kibocsátáshoz képest 2050-ben. Na de ez hajókra, egyes hajókra lebocsátva, lebontva 50, 80%-os csökkentést jelent. Ahogyan az igazgatónk már említette, nagy technikai, motorhatékonysági növel, hatékonyság növelése van szükség, ezzel jelentősen lehet csökkenteni a kibocsátásokat 50%-kal. Na de a következő 50%-ot hogyan tudjuk csökkenteni? Az IMO próbál a kutatásfejlesztésre, a jövő energiáira hangsúlyt fektetni, arra, hogy hogyan is lehet az új technológiákat használni, hogyan lehet ezeket a tengeri szektorban, tengerészeti szektorban használni. Ezeket az intézkedéseket szeretnénk megerősíteni. Ami pedig az utolsó elnök által felvetett pontot illeti, elektromos áramellátás hajók esetében, teherhajók és személyszállítóhajók esetében, a kikötőktől függ minden. Vannak olyan kikötők, amelyekben megvan a berendezés, a hajót el tudják látni árammal, tehát nem kell a saját generátoraikat működtetni. De mm, csak kevés ilyen kikötő van, ilyen ö, mm, rövid áramellátású rendszerrel kevés kikötő rendelkezik. Közös állásfoglalást adtunk ki a nemzetközi kikötő szervezettel. Velük dolgozunk együtt, és velük szeretnénk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Tehát a kikötők szervezete együtt dolgozik az IMO-val. Támogatjuk a kikötőket abban, hogy legyen ilyen fel- felszerelésük. Aztán van itt még egy dolog. Vannak nagyon kényes pontok, amelyeket felvettek, de ha szabad, csak hogy biztosra menjek, átadom a szót az igazgatónak. Oh, um, Köszönöm szépen. Szeretnék eh, néhány dolgot hozzáadni. Először is az adatkorrekciós rendszer és az MRV, ezek természetesen mások, de ezek harmonizálva lesznek bizonyos paraméterek mentén. Mi a paraméternek a, a, a holtsúlyt számítjuk. Ami nagyon fontos az az, hogy ezek valódi adatokat szolgáltatnak a hajók káros kibocsátásáról. Tehát eh, tavaly óta ezek az adatkorrekciós rendszerek már kötelezőek, tehát az adatokat idén már innen fogjuk kapni. Mi pedig a titkárságon elemezzük ezeket az adatokat. Ennek a célja nem csak az elemzés, hanem erről jelentéseket is fogunk készíteni. Talán egy vagy két év múlva ezeket az elemzéseket fel fogják használni arra is, hogy kialakítsuk az üvegházhatású gáz stratégiánkat 2022-től. Így fogjuk a stratégiánkat kialakítani. tehát ellenőrizzük a korábbi kibocsátásokat, és ebből jósoljuk meg a jövőbeli kibocsátásokat. Ezek a tanulmányok és a vizsgálatok után tudjuk a stratégiánkat átalakítani. A második dolog, amit megemlítenék, az az ETS, tehát a kóta kereskedelmi rendszer, illetve a piaci alapú intézkedések. Talán önök is tudják, hogy a jelenlegi kibocsátási stratégia is megemlíti, hogy mekkora szükség van ezekre az intézkedésekre. De ezeket középtávú 2023-tól 30-ig tartó intézkedéseknek szánja ez a stratégia. Ebben az is szerepel, hogy nem utasítunk el semmilyen javaslatot a piaci alapú intézkedésekre 2023 előtt. Tehát ha valakinek van egy jó információkon alapuló javaslata, akkor az IMO eh, nagyon szívesen eh, meggondolná ezeket a javaslatokat. A rendszernek globálisnak kell lennie. Tehát bármilyen piaci alapú intézkedésekről van is szó, mindenképpen eh, globálisra kell ezt alakítani. Ez talán másnak tűnhet, mint az EU kvóta kereskedelmi rendszere, de mi figyelembe vesszük a hajók által kibocsátott üvegházhatású gázokat. Kérdeztek az a másfél Celsius fokos célkitűzésről. A prezentációmban ez szerepelt. Jelenleg a 2018-as stratégia az IPCC kettő fokos becslésén alapult, a másfél fok önkéntes volt. De most a klímavédelmi testület már ezt a másfél fokot tartja célkitűzésnek. Ezeket tehát mind figyelembe vettük, amikor elkészítettük a stratégiánkat, ahogy ezt korábban is elmondtam. Ambiciózusnak kell lennünk, szeretnénk dekarbonizálni a hajós közlekedést. Azt gondoljuk, hogy az évtized végéig ezt sikerül eh, elérnünk, de talán fel is tudjuk ezt gyorsítani. Az IMO egy globális fórum, tehát természetesen nekünk kell nem csak a stratégia kifejlesztésével foglalkozni, hanem az országok eh, eh, segítésével is. Szükségünk van a támogatásra és az ötletekre. Igen, ambiciózusan akarunk eljárni, ahogy azt a kollégám is mondta. Számos kérdés érkezett még. A főtitkár megemlítette, hogy nagyon fontos a kutatás és fejlesztés. Talán tudják, hogy a, áprilisban a következő tanács találkozónk a nemzetközi tengeri kutatási alapot fogja létrehozni. Ez a javaslat egy kötelező díjat vezetne be, amely pénzt utána kutatásra, fejlesztésre lehetne használni, főleg a hajóüzemanyagok tekintetében. Ez egy nagyon fontos javaslat, véleményünk szerint. Ezért meg kell majd nézzük, hogy mi lesz a kimenetele ennek az egyeztetésnek. Utána pedig egy következő ülésen majd meg kellene ezt vitatnunk. Ezek a kutatásfejlesztési témák nagyon fontosak, nem csak ennek a javaslatnak a szemszögéből, hanem azért is, mert már elkezdtük a üzemanyagok életciklus elemzését, illetve a szindioxid lábnyomukat is követjük. Ezért eh, iránymutatásokat akarunk kidolgozni az életciklus elemzés érdekében. Ahogy említettem, egy bizonyos ponton a jövőben majd meg kellene fontolnunk a piaci alapú intézkedések bevezetését. Végül pedig az ETS problémái. Azt hiszem, hogy ezeket már megemlítettem. Úgyhogy ennyit szerettem volna most elmondani. Köszönöm szépen. Uh, thank you, Mr. Uh, chairperson. Köszönöm, elnök úr. Hozzátennék még valamit ahhoz, amit az igazgató úr elmondott. Főleg az ETS kapcsán ez is egy piaci alapú intézkedés. Vannak rövid, közép és hosszú távú intézkedéseink a stratégiánk szerint. De a piaci alapú intézkedések szintén, tartalm, szintén benne vannak ebben, ezek elemeit képezik az intézkedéseknek. Az a célunk, hogy 2023-ig felülvizsgáljuk a stratégiánkat, ideértve a piaci alapú intézkedéseket is. Beszélni fogunk ezekről az intézkedésekről. de ahogy azt ön említette, a hajós szállítmányozás egy globális iparág, még inkább, mint a repülésben a, a nemzetiségi és a pénzügyi kérdések komplikáltabbak, mint a repülők esetében. Tehát globális, egyetemleges sztenderdeket kell megalkotnunk a piaci alapú intézkedések területén. Az Európai Unió, ha megfontol egy olyan eszköz, mint például az ETFs, illetve úgy gondoljuk, hogy az EU majd egy hatásvizsgálatot is el fog végezni. Tehát amint ezek a kérdések eljutnak az IMO-hoz, akkor megvitatjuk majd az ellene és mellette szóló érveket, hogy mi lenne a leghatékonyabb, mennyit tudna ez hozzáadni a kibocsátás csökkentéshez, illetve a fenntartható hajózási ágazathoz. Tehát ez mindenképpen egy globális mechanizmus lesz. Szeretnék még valamit kiemelni, ez pedig az, hogy egy globális mechanizmusról van szó. Az ETS nem egy globális mechanizmus, ennek csak viszonylagos hatása van illetve a hajók működését eh, nem tudja teljesen lekövetni. Ez tehát az egyik dolog, amit mondani szeretnék. A másik pedig eh, a jövő energiája. Szeretném még egyszer elmondani, hogy a technikai és eh, működési csökkentések csak mintegy 50%-át tudják adni a célú kitűzöttnek. Szükség van arra, hogy az energiát is a, átvigyük a jövőbe. De hogyan lehet nagyobb és jobb hajókat építeni. Ha több erőfeszítést teszünk egy területre, akkor jobb megoldásokra juthatunk. Ha találunk egy megoldást a jövőre nézve, az iránymutatást adhat a hajózási cégeknek és a cégeknek, hogy részesítsék előnyben az ezen a területen indított befektetéseket. Ezt szerettem volna tehát kiemelni a jövő energiája, illetve a kapcsolódó kutatások terén. A hidrogén, az ammónia, a bioüzemanyagok, részben a szél vagy más megújuló energiák. Ezek már léteznek, de hogyan lehet ezeknek a jellegét, a technológiát úgy módosítani, hogy az óceánjáró önön is lehessen alkalmazni? Ezen a héten az IMO eh, egyik bizottsága összeül, és eh, az egyik kérdés, amiről beszélnek, az éppen az, hogy amelyel eh, a kritériumokat határozzák meg a hajokból kifolyó szennyvíz kezelésére. Így például egy kisebb kikötőben, vagy egy a legközelebbi területen máshogy lehet működni, de az alapvető standardizáció, harmonizáció lehetséges lesz. Tehát fel fogjuk gyorsítani ezt a folyamatot, amennyire csak lehetséges. And uh, I uh, would uh, mention overall on top of the our the. Illetve a, az igazgató válaszához uh, még annyit szeretnék hozzáfűzni, Annak idején Első évemet töltöttem főtitkárként, illetve nagy konfliktus volt a között, hogy a 2020-as vagy 2025-ös célt tűzzük ki. A tagállamaink között nagy veszekedés tört ki. Végül az elnök 2020-at választotta. De én a saját tapasztalataim alapján nagyon aggódtam amiatt, hogy ezt hogyan tudjuk elérni. Ez minden hajózási céget, minden gázolaj termelő céget, az összes dokkot és kikötőt. Tehát engem aggasztott az, hogy hogyan tudjuk őket mind összehozni ebben a folyamatban. Nagyon aggódtam emiatt. De azóta közösen a tagállamokkal és az iparral megtettünk mindent, amit csak tudunk. De szerencsére február végén mindenki nagyon keményen dolgozott. A klímaváltozás esetén is vannak ambiciózus tervek, vannak kevésbé és inkább ambiciózus tervek, de hogyha valamennyien együtt dolgozunk, akkor meg tudjuk találni a megoldást, és ezt közösen tudjuk alkalmazni. Az első négy éves ciklusomat kitöltöttem, most pedig elkezdtem a másodikat. Én nagyon nagyra értékelem az Európai Unióval és a parlamenttel való együttműködést. Sokszor fogadtunk európai parlamenti képviselőket az IMO-nál. Én ezt nagyon nagyra értékelem. Mi együtt dolgozunk, vannak köztünk kapcsolatok, és együttműködünk. Tehát én optimista vagyok emiatt. Azt gondolom, hogy fel tudunk nőni a kihívásokhoz, és létre tudunk hozni egy jobb jövőt. Köszönöm szépen! Thank you very much. Vielen Dank. Köszönöm szépen, hogy ellátogattak körünkbe, Lim úr és Yamada úr. Úgy gondolom, láthatták, hogy a mi szakbizottságunk számára is nagyon fontos, hogy rendszeres legyen az önökkel folytatott eszmecsere. Tudom, hogy az Európai Parlament más szakbizottságaiban rendszeresen vendégeskednek, épp itt az ideje, hogy az Európai Parlament közlekedési szakbizottsága is eszmecserét folytasson önökkel, hiszen kölcsönösen fontosak vagyunk számára, úgyhogy a kollégák nevében is szeretném meghívni önöket arra, hogy a közeljövőben újra ellátogassanak hozzá, illetőleg egyfajta rendszerességet vezessünk be a kölcsönös kapcsolatokban. Köszönöm szépen az eszmecserét. Yamada úrnak pedig jobbulást kívánom. Azt mondták nekem, hogy síbal esete volt, Köszönöm szépen, hogy ellátogattak a mai napon körünkbe. Thank you much. Wir machen eine Minute Pause und dann geht's. Most egy perc szünetet tartunk, és utána folytatjuk a munkát. Thank you very much. All the best. it's Yeah? Thank you very much. All the best. So. So, dear colleagues, we go on with our next point. It's our... Kedves kollégák, folytatjuk, ez az utolsó napi rendi pont. Németre váltok. Die Aussprache. Most eszmecserét fogunk tartani az Európai Bizottság közös kutató központjával. Örülök, hogy Vicseva asszony elérkezett a ellátogatott a körünkbe, aki a közös kutatóközpontnak az igazgatója be fogja mutatni a közös kutatóközpontnak a közlekedési szektorban folytatott tevékenységét. Az Európai Unió számára ez a szektor és a mi szakbizottságunk számára is rendkívül jelentőséggel bír. Szeretnénk többet megtudni az ezzel kapcsolatos tevékenységükről, különös tekintettel arra, hogy egy olyan időpont ban élünk, amikor új technológiákra kívánunk építeni. Nagyon ülök Vicseva asszony, hogy ellátogatott a körünkbe, megadom önnek a szót, körülbelül 15 perces időkeretre gondoltunk. Uh, thank you very much, Chair, and uh, good afternoon. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Mindig nagy öröm, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, ugyanis azt gondoljuk, hogy Egyre demokratikusabbnak kell lennünk, egyre inkább nyitnunk kell a polgárok felé, és a közvetlenül megválasztott képviselők felé. Nagyon örülök, hogy bemutathatok itt dokumentumokat, munkákat, amelyeket a Közös Kutatóközpont készített. Mi is a Közös Kutatóközpont, mi az Európai Bizottságnak a Tudományos és Tudás Központja vagyunk. Az Európai Bizottság 30 főosztályából az egyik. Ez a célunk, hogy felhasználjuk azt a tudást, amelyre szükségünk van az Európai Bizottságon belül a szakpolitikai döntések meghozásához. Örülünk, hogy független tudományos bizonyítékokkal segítjük az Európai Bizottságot. And then uh, the, the first slide just... Az első dia bemutatja, hogy mm, Maria Gabriel biztos alá tartozunk. Ő foglalkozik a kutatással, és ő a kultúráért, kapcsolatos kutatásokért is felelős, valamint a, nemzet, a közé kapcsolatokért felelős biztoshoz is tartozunk. Talán ő a legfontosabb partner önök számára, ugyanis ő az intézményeken átívelő személy. Ő a felelős a, tanul, a bizonyítékokon alapuló tudományos munkáért. A közös kutatóközpontnál az nagyon érdekes, hogy öt tagállamban vagyunk jelen, hat különböző helyen, itt Belgiumban kettő, kettő részen vagyunk jelen, aztán Olaszországban, Németországban, Hollandiában és Spanyolországban is jelen vagyunk. Az a célunk, hogy az Európai Bizottságnak szakpolitikai szempontból releváns, független tudást adjunk, amelyek a politikai döntéshozáshoz hasznosak lehetnek. Nagyon sok partnerségi kapcsolatunk van. ez szükséges is a jó munkához. Mint egy több mint ezer mm, partnerünk van, és 1400 tudományos publikációt tudhatunk magunkénak évente. Így összesen mi vagyunk a harmadik mm, leginkább idézett kutatóközpont. Amikor hitelességről beszélünk, ez a citációs index igen fontos számadat. Foglalkozunk például a közúti közlekedéssel és a közúti közlekedéshez kapcsolódó kihívásokkal. Először is kiemelnék pár jelenleg és a jövőben is fontos kihívást. Itt rögtön megemlíteném, hogy a közúti közlekedés sajnálatos módon a 25 ezer halálesetet, tud, halálesetet okoz, és minden évben egy millióan sérülnek meg közúti balesetekben. Aztán, ha a gazdaságról beszélünk, Egy-két százalékos GDP csökkenést tudhatunk magunkénak a közúti dugók miatt. Hogyha zöld vetületekről beszélünk, elmondható, hogy sajnálatos módon a közúti közlekedés a légszennyezés egyik legnagyobb oka. Együtt a fűtéssel, a közlekedés és a fűtés a legnagyobb károkozók a légszennyezés szempontjából, és az üvegházhatású gázkibocsátások tekintetében a közúti közlekedés játsza a második legnagyobb szerepet. Fenntartható fejlődés, zöldítés és egészségügy szempontjából van még hova fejlődni. Hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor sajnos innováció, változtatás nélkül a helyzet egyáltalán nem lesz rózsás, és nem fog magától javulni a következő időszakban a fenntartható fejlesztési célok végrehajtása, végrehajtásával sem. Szakpolitikai fellépésre, beavatkozásra van szükség. A közös kutatóközpontban aktuális témákkal foglalkozunk. Az össz, minden, minden másik Európai Bizottsági tematikus főosztályjal együtt dolgozunk, energia, mezőgazdaság, biztonság, az összes területen vannak kutatásaink. Megpróbáltuk na- nagy összegző tanulmányokban összefoglalni a legfontosabb témákban a tudásunkat. Itt láthatják a dián, illetve hoztunk is belőlük mm, egy párat. Itt vannak a jelentéseink a legfontosabb technológiákról, mint például a mesterséges intelligencia. Aztán van egy érdekes jelentésünk a városok jövőjéről, illetve a munka és a készségek jövőjéről is készítettünk egy jelentést, valamint van még egy jelentésünk például a közúti közlekedés jövőjéről is bemutatnám ennek, vagyis a közúti közlekedés jövőjének a legfontosabb elemeit. Egy olyan jelentésről van szó, ami megnézi a technológiákat, a szociális társadalmi tendenciákat, és azt, hogy ezek a következő 50 évben hogyan fognak változni. Négy faktort néztünk, az automatizáció, alacsony karbonizáció, közös gazdaság és konnektivitás, ezek a legfontosabb elemek a közúti mobilitás szempontjából. Megnéztük, hogy ezek az elemek milyen változásokat is fognak hozni. A következő dián mutatok majd néhány példát ebből a négy tendenciából. A tanulmányok azt mutatják, hogy az összeköttetés és az automatizáció majd 20%-kal tudják növelni az, a közúti közlekedés kapacitását, és 90%-kal tudják csökkenteni a közúti baleseteket. Ez igen érdekes szám. Viszont ha a negatív oldalt vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ez növelheti az autóknak a jelenlétét az utakon, Hogyha megnézzük mondjuk a megosztott mobilitási lehetőségeket, azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban például, ahol vannak már újfajta rendszerek, ott kevesebb, több autót használnak, ugyanis az emberek a tömegközlekedés helyett inkább autót választanak. Vagyis az új technológiák miatt ott van a kockázat, hogy 50%-kal nőhet az autók iránti igény, és a tömegközlekedésről áttérhetnek akár 30%-ban az emberek az autós közlekedésre. Tehát vannak pozitívumok, vannak negatívumok, ezek mindegyikét figyelembe kell venni. A szakpolitikai döntéshozás során ezeket a kihívásokat mind-mind integráltan és holisztikusan figyelembe kell, hogy vegyék. Amit láttunk, és amit nagyon érdekes ötletnek gondolunk, az az, hogyha élő laboratóriumokat használunk. Ugyanis a, az egyik tendencia az az, hogy rájöttünk, hogy szükségünk van a polgárokra, tudnunk kell, hogy a polgárok hogyan is viselkednek, milyen megközelítést is képviselnek, és élőben kell tesztelnünk, hogy lássuk, hogy mik is a jelenlegi tendenciák. Ezek az élő laboratóriumok, tehát fontos, hogy a jövőben jobban használjuk ezeket, és jó megoldásokat nyújtsunk. Az egyik ilyen a közúti, a közös kutató központnál az egy iszprai terület, ahol az összekapcsolt mobilitást, a megosztott mobilitást vizsgáljuk, és ahol háztól házig szolgáltatásokat tesztelünk. Tehát teszteljük ezeket a szolgáltatásokat, és már most mondom, hogy nézzék meg, hogy mit is teszünk, milyen is ez a, az iszprai terület, mit is végzünk ezen a területen, és milyen teszteket is végzünk, amelyekkel segíthetjük az Európai Bizottság munkáját. Az egyik tendencia, amelyről beszéltem az, előz, az első dián, az a konnektivitás, az összekapcsoltságról szóló tanulmányok. Itt azt szeretném megmutatni ezen a dián, hogy a kutatás, a fejlesztés hogyan is monitorozható Európa szerte és globális szinten is. Ez pedig információt nyújthat számunkra arra vonatkozóan, hogy mik az új technológiák, milyen befekt, beruházások várhatóak, várhatóak, és az Európai Unió hol is tart ezen beruházások kerületén, területén. Az úgynevezett TRIMIS rendszerről szeretnék itt beszélni. Ez egy közlekedési, kutatási, innovációs, monitorozós, tájékoztatási rendszer, itt az elektromos beruházásokat vizsgáltuk, illetve a kommunikációra, logisztikára helyeztünk hangsúlyt. Fontos tudni, hogy ki fektet be hova, erre ugyanis szükségünk van ahhoz, hogy Európát a globális kontextusban tudjuk elhelyezni, és meg tudjuk határozni, hogy hol is van nagyobb potenciálunk innováció területén. Ami még ezen kívül fontos, az az, hogy nagyon lassan terjednek el ezek az innovációs technológiák a piacon. Tehát hiába van innováció, hogyha a piac ezt kevéssé veszi fel. Ezen a dián Szeretnénk egy kis betekintést nyújtani abba, hogy mit is teszünk mi a közös kutatóközpontban az európai interoperabilitás területén. Itt az interoperabilitásról beszélnék, az elektromos autók, töltők és a smart gridekbe történő integrációk témáját vizsgálja tehát ez az Iszprai központ, ezzel a dekarbonizációt szeretnénk elősegíteni. Hogyha esetleg Iszprában járnak, akkor nagyon szívesen betekintést nyújtunk ebbe, és persze szívesen válaszolunk a munkánk ezen betöltével kapcsolatos kérdésekre. Lenne még egy másik példa is, amit Firenzében teszünk. Ez egy külön energia energia és töltő rendszerről szóló kutatás. Hogyha az önkormányzatnak információkat adunk ezekben a témákban, akkor az önkormányzatok jobban tudják, hogy hol van szükség elektromos autó parkolóhelyre, töltő állomásra, és így a, a az önkormányzatok jobban meg tudják tervezni az infrastruktúrájukat. Tehát külön elemzéseket is végzünk, ez is a munkánk része. Ez a dia egy példát mutat, mit is teszünk akkumulátor témában. Résztvevői vagyunk az Európai Uniós Akkumulátor Szövetségnek, ezt még az előző bizottság indította el. Az a célunk, hogy vizsgáljuk a technológiákat, megnézzük, hogy ezeken a területeken a szakpolitikák hogyan is alakulnak. A litium-ion akkumulátorokat 50%-kal kevésbé, kevésbé fognak kerül, kevesebbe fognak kerülni. Tehát egy a, az energia használat szempontjából ez egyre fontosabb, főleg az autóknál, ugyanis a költségcsökkentés egy fontos szempont. Ez olyan piac, amely majd nagy változásokat tudhat magáinak, és ahol még több információra van szükségünk ahhoz, hogy nagyobb piaci részesedést szerezzen Európa. Egyelőre azt látjuk, hogy Európa csak 3%-os piaci részesedést tudhat magáénak, de látjuk a potenciált, akár 25%-os piaci részesedést is elérhetünk ebben az egyre növekvő keresletben, és lehet belső helyi akkumulátor értékláncunk. Ez jelenleg még nincs, de reméljük, hogy az akkumulátor szövetséggel fel tudjuk használni um, ezt a lehetőséget is. A következő dia már betekintést enged az akkumulátor tesztelési tevékenységébe a közös kutatóközpontnak. Egyrésztről az akkumulátorok teljesítményét teszteljük, ez egyértelműen fontos a fogyasztók bizalmának elnyerése szempontjából. Aztán akkumulátor teszteket azért is végzünk, hogy a fenntarthatóságát erősítsük ennek az ágazatnak. Tehát akkumulátortesztelést több minden miatt végzünk. Így a fogyasztóinknak a bizalmát meg tudjuk szerezni. Beszéltem a dugókról, a munkánknak az is a része, hogy a mutatóinkkal, amelyeket használunk, információkat nyújtsunk, és csökkentsük a közúti dugókat. Itt azt látható, hogy milyen idő, mennyi időt használnak, mennyi időt töltenek az emberek forgalmi torlódásokban. 40 óra per év, vagyis egy munkahét hét vagyis a munkaidőnknek egy jelentős részét évente forgalmi torlódásban töltjük. Tehát az autó mondjuk nem mozog, azt értem e, ez alatt, hogy az autó ennyi idő alatt nem mozdul el, tehát 40 órát töltünk az autóban ülve, anélkül, egy tapotat is mozdulnánk. Beszélnék még arról is, hogy a mobilitásnak milyen hatása is van a társadalomra. Ezzel a jövőben is fogunk még foglalkozni. Az új technológiák, az új közlekedési technológiák ugyanis az egész gazdaságra, a munkahelyekre kihathatnak. Egy példa csak, az elektromos autók csak um, 30 alkatrészből állhatnak, Például egy Volkswagen Golfban sokkal több, több ilyen alkatrész van. Mindez azt mutatja, hogy talán kevesebb munka várható, vagyis munkahelyek veszhetnek el az elektromos autók megjelenése miatt. Viszont, hogyha csak az akkumulátor ágazatot vizsgáljuk, és megnézzük, hogy milyen akkumulátor értékláncra van szükség, akkor mm, sem szabad elfelejtenünk, hogy a, munká, a munkahelyekre és a gazdaságra hogyan fog hatni a technológia változással. Végezetül, milyen lesz a jövője a közúti közlekedésnek? Arra a következtetése jutottunk, hogy egyedül a technológiai változás nem tudja elérni, hogy olyan legyen a jövő közlekedési, mint amilyennek mi ezt szeretnénk látni. Más változásokra is ki kell tekintenünk. Először is kormányzás, új kormányzási modellekre is szükség lehet hogy az embereket úgymond elosszuk az utakon, valamint szabályozzuk a közúti infrastruktúrához való hozzáférést, úgyhogy optimalizáljuk a közúti közlekedési rendszer használatát. Második dolog, ez számomra rendkívül fontos, mindenképpen a polgárokkal kell együttműködnünk, ugyanis ők a jövő közlekedésének, mobilitásának a felhasználói. Hogyha nem dolgozunk együtt a polgárokkal, akkor nem fogjuk tudni úgy kialakítani a jövőt, hogy ez olyan legyen, mint amilyennek mi szeretnénk. Tehát a polgárokkal együttműködésre van szükség. Ennyit szerettem volna mondani ízelítőként. Itt van a honlapunk, ez érdekes lehet önök számára. Még azt is szeretném elmondani, hogy jöjjenek el Iszprába, nézzék meg az elemzőközpontunkat, a laboratóriumi központunkat, amely része az Európai Bizottságnak. Köszönöm. Frau uh, asszony, köszönjük szépen uh, a prezentációját, és az olaszországi meghívást is, aminek szívesen eleget fogunk tenni, de hát erre majd csak nyáron kerítünk sort. De félretéve a tréfát, el kell, hogy mondjam őszintén, az ön elődje, elődjei is ma délután már két nagyon érdekes előadást tartottak, és hogyha megnézem ezt a témát, azt kell, hogy mondjam, hogy ez is nagyon érdekes, és reméljük, hogy érdekes érdekfeszítő kérdések is lesznek feltéve. Most a frakciók előadóinak adom meg a szót, a néppárti frakció nevében azt jelezték, hogy Zalini kolléga fogja feltenni a kérdést. Kérem, tehát tegye fel. Nagyon köszönöm. Nagyra értékeltem a prezentációját több okból is. Először is, amikor kutatásról beszélünk, akkor beszélünk természetesen um, az innovációról, és um, mindez kapcsolódik ahhoz, hogy milyen um, költségvetést is szeretnénk látni. A kutatás, az innováció finanszírozásának tekintetében nagy problémánk van, ugyanis a mai javaslatok, amelyek az intézmények folyosóin terjednek, azok nem felelnek meg a parlament javaslatainak, ugyanis itt 3%-os forrás csökkentésről hallunk, és 3%-a százaléka is lett a Horizont programnak. Olyan terület ez, amelyet alaposan meg kell vizsgálnunk. Lenne egy konkrétabb, konkrét témára vonatkozó kérdésem. Amikor a Horizon programról beszélünk, akkor ez engem mindig nagyon érdekel, és azt látom, hogy a klasztereken keresztül történő, klaszterekre történő szétosztás az aggályos lehes, lehet. Főleg, mert kérdéses, hogy a klasztereket hogyan is hoztuk létre. Ott van a közlekedés és a mobilitás, ezek például nem az ipari klaszterben kaptak helyet, pedig, hanem, um, hanem a klímaklaszterben. A közlekedés persze nagyon sokak számára figyelmet vonz magára a klímaváltozás miatt, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a közlekedésnek van más, van hasznos mi volta is, nem csak kockázatai. Nagyra értékeltem, hogy ön hogyan is mutatta be a munkáit, munkáját a kutatóközpontnak, ugyanis mondta, hogy az automatizáció, dekarbonizáció, konnektivitás, megosztás, ezekkel foglalkoznak, na mert most ezek a témák valóban ö, fontosak a közlekedés szempontjából. Ön tudja, de elmondom én is, hogy itt a parlamentben ö, amikor a közlekedésről beszélünk, akkor 10-ből 9-re dekarbonizációról beszélünk, és keveset beszélünk az automatizációról, a konnektivitásról, a mm, jármű megosztással kapcsolatos kérdésekről. Remél, remélem, hogy a kutatás egyre sűrűsödik, majd egyre több kutatás lesz, hogy megértsük, hogy a az új közlekedési formák hogyan is tudják kivenni a részüket a fejlődésből. Mindennek a fényében kérdezném, hogy önnek milyen véleménye is van a politikai eszmecseréről, amelyet mi folytatunk. Ön szerint jó aggodalmaink vannak, vagy, vagy inkább már mániákusan foglalkozunk, foglalkozunk a dekarbonizációval, mint hogyha ez lenne az egyetlen érv, amely, amelyet fel tudunk használni a mobilitásról szóló eszmecserék során. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Zani úr kap szót. And also thank you for, for... Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációt is. Nagyon érdekes volt többet megtudni a munkájukról. Ez megmutatta, hogy mennyire összetett, és hogy mennyire fontos is a közlekedési ágazat az Európai Unió számára. Van néhány kérdésem, amit föl fogok tenni a prezentációs csapatnak, de a kutatás is érdekel, természetesen az elektromos átmenet de ha tudna valamit mondani az alternatív üzemanyagokról, az is nagyon jó lenne, illetve szeretném tudni, hogy az alternatív üzemanyagok lehetséges gyártásáról mit gondol, illetve arról, hogy az egyes közlekedési ágazatok hogyan tudnák ezt felvenni. A közúti közlekedésben van-e bármilyen lehetőség alternatív üzemanyagokra, vagy pedig ez át kell, hogy kerüljön másik ágazatokban? Aztán konkrétabban, ami az elektromos átállást illeti, Mit gondol, mi volt a kutatási eredményük a hosszú távú, hatótávú járművek esetében? Azt hiszem, hogy vegyes üzeneteket hallok, nem egyértelmű, hogy a járműveket lehet-e majd elektromossá tenni, illetve ha nem, akkor legalább az utakat lehet-e majd elektromossá tenni a legfontosabb hálózatokon, tehát hogy a teherautók töltődni tudjanak, amíg haladnak. Vagy hogy ez esetleg nem megoldás, és akkor mi lehet a hosszú távú szállítmányozásra a megoldás? Köszönöm szépen. A Renew frakcióból Flego úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Prezentáció. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm ezt a nagyon érdekes prezentációt is. A Renew koordinátorok nevében az én megtiszteltetésem az, hogy felteltek néhány kérdést. Nagyon örülök, hogy feltehetem ezeket, mert az egyetemen pontosan ez volt az én szakirányom. Szeretném elmondani, hogy az önök jelentései nagyon magas színvonalúak, és nagyon érdekesek. Most arról szeretnék beszélni, hogy egyre több technológiát látunk, amit az automatizáció területén fejlesztenek ki. Már majdnem elértük a harmadik generációját ezeknek a technológiáknak. Amikor a negyedik szintű automatizációról beszélünk, illetve az ezen a területen tett előrelépésekről. Hát mit gondol, mikor fogjuk tudni az ilyen kategóriák szerint szétbontani az utakat? A másik kérdésem a főnökeire vonatkozna. Mindenki, aki ön fölött áll, az lényegében von der Leyen asszony, azt szeretném kérdezni, hogy milyen típusú szabályozásra számít. Tudom, hogy vannak költségvetési korlátok, de engem inkább az érdekelne, hogy ön mit gondol, milyen típusú szabályozásra van szükség ahhoz, hogy zöldebb legyen a közlekedés, automatizált járművek közlekedjenek, illetve a már megemlített negyedik szintű automatizáció megvalósuljon. Ezek lennének a kérdéseim szeretnék még megosztani egy észrevételt. Kérem, hogy javítson ki, hogyha tévedek. Ha például lehetséges lenne, hogy a városaink fele csak villanyautókat használjon, akkor ez okozna-e problémát a villamosenergia ellátásban? Lenne, megoldható lenne ez? Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege. Köszönöm szépen, Flégó kolléga. A következő eh, az ALDE frakció lenne. Most a zöldek jönnének. Paulus asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm eh, Micsava asszonynak, hogy eljött, és megosztotta velünk a nagyon érdekes kutatását. Én el fogom olvasni az egész jelentést eh, az interneten, mert azt hiszem, hogy kiváló kutatást végeznek. Az különösen tetszik, hogy önök más megközelítést alkalmaznak, és azt mondják, hogy az embereknek kell motivált, mobilitást teremteni, nem az autóknak. Különösen Németországban nagyon sokan azt mondják a városokban, hogy vissza akarjuk szerezni a közterületeinket, vissza akarjuk adni ezeket a polgároknak. Végül pedig még azok is, akik a forgalmi dugókról panaszkodnak és ott ragadnak az autóikat, azt mondják, hogy több útra lenne szükség, mert nem tudok elég gyorsan eljutni a munkába. Aztán azt mondják, hogy Kopenhágában voltam, és ez olyan jó, olyan sok hely van a gyalogosoknak és a bicikliseknek, és nem kapcsolják össze a két dolgot, hogy ez valahogy összefügg. Tehát szeretném elismételni a kérdést, amit Flégo kolléga is mondott. Nagyon szeretném hogy konkrét szakpolitikai javaslatokat tudna tenni annak érdekében, hogy a bizottságnak egy kutatáson alapuló szakpolitikája lehessen, amely szem előtt tartja a polgárokat, akik a városban élnek. De amit igazából szeretnék tudni, az az, hogy végeztek-e kutatást a vidéki területekkel kapcsolatban, ahol nincsenek ugyanolyan lehetőségek, például a tömegközlekedésre készült-e valamilyen kutatás az igény alapú mobilitás területén. Ez segíthetne az olyan területeken, ahol a hagyományos tömegközlekedés nem megfizethető az önkormányzat vagy a kisebb falvak számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paulus képviselőasszony, és a koordinátok köréből az utolsó hozzászóló a GUE frakciója nevében. Kuftura asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az érdekfeszítő előadásért. Nekem egy kérdésem lenne a közös eh, kutatóközponttal kapcsolatban. jó lenne, hogyha több szót eltelenek a szociális szempontból igazságosabb átmenetről is. Gondolnunk kell a hiány szenvedőkről, a hátrányos helyzetben lévőkről, vagy a szélsőséges helyzetű régiókról, például a görögországi szigetekről. Itt megfelelő csillapító, enyhítő intézkedéseket kellene életbe léptetni. Ön beszélt például az alternatív üzemanyagokról, nagyon sokan foglalkoznak ezzel itt a szabizottságban, például a hidrogén meghajtással. Ehhez azonban nagyon sok beruházásra van szükség a közlekedési szektorban. Nagyon sokat beszélt a közlekedési szektor fenntarthatóságának kérdéséről is. A kérdésem az lenne, hogy ez a technológia mikor lesz majd versenyképes gondolkozzunk a tengeri közlekedésre is, gondoljunk a tengeri közlekedésre is. Mi lehet a hidrogén meghajtásnak, a hidrogénnek, mint üzemanyagnak a részaránya a konvencionális üzemanyagok kiváltásában, a különböző szektorokban? Elnök, még a képviselők köréből is szeretnének ketten kérdés föltenni. Az első kérdésfeltevő Táler képviselő asszony. Köszönöm szépen Vicseva asszony a bemutatóját nagyon érdekes tartalmakat adott közre, e, és gratulálok a különböző összefoglaló zászlóshajó jelentéseikhez. Két rövid kérdésem lenne. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy mi a különbség e, a városi és a vidéki térségek beli mobilitás között. E, ön azt mondta, hogy van egy olyan tanulmány, ami azt mondja, hogy átlagosan az európai ember 40 órát tölt a dugóban, 40 órát áll az autójával a dugóban, és ennek gazdasági hátra, hátrányai vannak, ez kieső termelékenység itt Európában. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugyebár ez egy európai átlagérték, láttak-e valami fajta különbséget a városi környezet és a vidéki régiók között? A másik kérdésem pedig az akkumulátorokra vonatkozik, az energiatárolásra. Nagyon gyakran, amikor elektronos autókról van szó, akkor elmondják, hogy nehézkes az energiatárolás, ez egy negatív dolog, nem tudják, hogy mit tegyenek a akkumulátorokkal, hogyha baleset történik, baleset éri az autót. Az önök tesztelési tevékenységek keretében foglalkoztak-e ezeknek az akkumulátoroknak az újrahasznosításával, újrafelhasználásával, ezzel kapcsolatban várnék további információt. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nekem magamnak is lenne egy kérdésem önhöz. Ez a Thaler képviselő asszony által felvázolt irányba haladna tovább a akkumulátorok, az elektromos meghajtású autók akkumulátorai jelentik a legnagyobb kihívást ezen a területen, és itt az a legnagyobb kérdés, hogy mit csinálunk ezek az akkumulátorokkal, hogy ha már nem használhatóak fel a közlekedésben a meghajtásra. Hogyha 50%-ra csökken a képességük, akkor sajnos bekövetkezik az az eset, hogy ki kell cserélni a gépjárművel az akkumulátort, ekkor újra hasznosítjuk majd őket, de hát a szakemberek azt mondják, hogy itt még lenne egy ezt megelőző lépés, nevezetesen lehetne még további energiatárolásra használni ezeket az akkumulátorokat. Itt azonban az a probléma, hogyha továbbra is egyre inkább építeni akarunk a megújuló energiaforrásokra, például a napenergiára és a szélenergiára, ott ugye vannak bizonyos ilyen csúcs termelési időszakok, nyilván akkor termelünk szénenergiát, amikor erősen fúj a szél, tehát nem tudni, hogy ezeknek az elektromos akkumulátoroknak, a gépermőből származó akkumulátoroknak az újrahasznosítása vagy újrafelhasználása az ezen a területen realisztikus-e. Van-e ezzel kapcsolatban kutatásuk, hogy ezeket a másodlagos felhasználási területeket, módokat ezeket hogyan lehet lehetővé tenni. Ugye ezek egyrészt nagyon drága akkumulátorok, drága alapanyagokból készülnek, másodszorban azonban nehezen újrahasznosíthatók, úgyhogy ez egy megoldás lenne. Köszönöm. Uh, Először is köszönöm szépen a pozitív visszajelzést a kutatási központtal kapcsolatban. A legelején azt szeretném elmondani, hogy a közös kutatóközpont csak kutatást végez. Tehát mi nem teszünk javaslatokat, nem javaslunk szakpolitikai lépéseket, támogatjuk az olyan szakpolitikai lépéseket, amelyek a, az Európai Bizottság és a Főigazgató megtesz. Tehát nagyon óvatosak vagyunk, hogy nehogy átlépjük a vörös vonalat. Itt ez egy nagyon egészséges határ, nekünk politikai szempontból semlegesnek kell maradnunk. Mi szeretnénk is így maradni, hogy ez hiteles legyen. Tehát a szakpolitikai lehetőségek között nem szívesen válaszolnék arra, hogy melyik a, a jobb lehetőség, még akkor sem, hogyha van a fejemben egy válasz erre. Hadd kezdjem a költségvetéssel. Ma egy fontos nap van. Remélem, hogy egy bölcs, főleg azt remélem, hogy lesz egyáltalán egy megállapodás, hogy ezzel meg tudjuk mutatni, hogy Európa képes arra, hogy döntéseket hozzon. Azt is remélem, hogy egy megfelelő költségvetés fog születni. Én nem tudom ezt előzetesen megítélni, nem tudok jelenleg hozzászólni. Nagyon fontos, hogy az államfőink felelős döntést hozzanak az európai költségvetésről. A klaszterekről beszéltek, és az Európai Horizont programról. Ez szintén nem a mi portfóliónkba tartozik, hanem a kutatási és innovációs portfólióhoz. Valóban a közlekedés kapcsolódik a klímaváltozási területhez, de hadd mondjam el, hogy még ezzel kapcsolatban is van egy energia, klíma és közlekedési osztályunk, de ez nem azt jelenti, hogy ez ne lenne része az iparnak és a termelőgazdaságnak. Azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mi fog bizottsági javaslatként megjelenni. Ez az iparpolitikáról való kommunikáció lesz majd. Ez március 15-én jelenik majd meg. A termelési oldalt, tehát itt fogják bemutatni. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogyha ezt összekapcsoljuk a klímával, illetve a dekarbonizáció elsősorban itt jelenik meg. Az egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mobilitást nem tekintjük termelő potenciálra rendelkező ágazatnak. Tehát ezt nem is mondanám. Ugyanakkor a dekarbonizációs erőfeszítések 2050-re széndiokszid semleges iparra lenne szükség Európában. Ez egy olyan nagy követelés, hogy ez arra kényszerít minket, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljunk a dekarbonizáció irányába. Mikrofonon kívüli hozzászólás. A mobilitás szempontjából semleges. Valóban a közlekedés egyfajta ragasztó a gazdaságunkban. Tehát ez egy nagyon fontos ágazat. Ami az alternatív üzemanyagokat illeti, itt átadom a szót a szakértőnknek, mert ő sokkal szakmai választ fog tudni adni. Mi nagyon sokat foglalkozunk a hidrogénnel. Ahhoz, hogy válaszolni tudjak a hidrogénről érkezett kérdéseknek, Eh, tudják, hogy a Horizont 2020 eh, értelmében született egy közös vállalkozás a hidrogén használatával kapcsolatban. Ebben az öt évben, vagy kicsit kevesebb, mint öt évben, amióta ez létezik, ez a közös vállalkozás, amely a kutatást és a vállalkozást eh, hozza össze annak érdekében, hogy technológiát fejleszten ki, amit aztán be is lehet majd vezetni. Tehát a hidrogén használatának a költsége meredeken lezuhant. Azt kell, hogy mondjam, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy versenyképes legyen a hidrogén más típusú energiaforrásokkal a közlekedésben. Már vannak olyan buszflották, amelyek hidrogénen üzemelnek. Nagyon sokat haladtunk előre az elmúlt öt évben a hatékonyságban és a költségcsökkentésben. Függetlenül attól, hogy ezeket a közös vállalkozásokat folytatjuk-e, azt gondolom, hogy ezeket folytatni fogjuk, és a közös kutatóközpont meg fogja tenni a magáit. Nagyon sok kutatást fogunk végezni ebben a témában. Aztán, ami a villamosítást illeti, és konkrétan azt, hogy vajon jobb-e, hogyha az infrastruktúrán keresztül vannak-e alternatívák. Nos, ezt is meghagyom a kollégámnak. Az automatizálás annak a negyedik generációja szintén a kollégám szakterülete. Aztán ami a városokat illeti, azt szeretném, hogyha elolvasnák a Városok Jövője jelentésünket, mert a városi mobilitás szintén szerepel benne. Az is szerepel még, hogy hogyan lehet a területet használni a városokban, ez pedig válaszolni fog arra a kérdésre is, hogy hogyan használjuk a területet útra, vagy pedig valami másra fordítsuk azt. Úgy gondoljuk, hogy a mobilitás egy szolgáltatás nem a járművekre fókuszál, hanem ez egy szolgálat. És akkor bejön a képbe még a megosztott mobilitás, amely ezt a szolgáltatást biztosítani tudja. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő megközelítés. A mobilitás nem kapcsolódik az infrastruktúrához, nincs köze a járműhöz, arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk a szolgáltatást biztosítani. Így kell tehát a mobilitásra gondolnunk. Ami a vidéki területeket illeti, ha visszamennek az egyik diámra, ahol az évente 40 órás időtartam szerepel, amit általában erre fordítunk az EU-ban, tehát amit a dugóban töltünk, akkor látni fogják, hogy van egy alacsonyabban lévő vonal, ami azt mutatja, hogy ez a mennyiség hogy alakul a nem városi területeken. Tehát lehet majd látni azt, hogy elvégezzük ezt az elemzést a dugókra vonatkozóan. Vannak már tanulmányok, amelyek nem feltétlen a városi környezetre vonatkoznak, hanem a városon kívüli területekre is. Ami rendkívül érdekes lesz, az a tudáshézag, amit egyértelműnek tekintünk, ezt meg kell tölteni tudással. Ez a tudás érkezhet tőlünk, vagy más kutatóintézetekkel is együtt lehet működni. Ez talán a legfontosabb számunkra ezek a tudáshézagok, amelyeket látunk, amelyekkel lehet, meg lehet támogatni a szakpolitikai döntéseket. Tehát mi nem tudunk politikai javaslatokat tenni, de tudást adunk, ahol tudáshézagot látnak önök, akkor szóljanak nekünk, és ezt tudunk segíteni befoltozni. Az igazságos átmenet nagyon sokat dolgozunk ezzel kapcsolatban számos területeken. Az egyik kísérleti projekt, amelyel kezdtük, az a szén alapú régiók átmenetben. Ez a mobilitás szempontjából nem annyira releváns, de annál inkább, amikor az energiáról, a termelésről és általában a szociális kiszolgáltatottságról van szó az átmeneti gazdaságok esetében. Ezt a jelentést elkészítettük. Ez csak egy kiragadott példa, megnézhetik, hogy ott milyen eredményre jutottunk. Ami az igazságos átmenetet illeti, a régió főigazgatósággal is együtt fogunk működni. A 7,5 milliárd eurós igazságos átmenet alapot illetően igyekszünk a lehető legjobb partnerek lenni a tudás szolgáltatásában. Tehát készen állunk arra, hogy még többet megosszunk az eredményeinkből. Azt hiszem, az akkumulátorok és az azoknak az újrahasznosítása kapcsán Eh, már elkezdtem elmagyarázni, hogy mit eh, teszünk ezekkel, mert természetesen eh, főleg nagyon sokat olvasunk ezekről a hírekben, ideértve különösen a ritka anyagokat, amelyek a gyártáshoz kellenek. Tehát az akkumulátorok, illetve azok újrahasznosítása és tárolása milyen mértékig tudjuk például felhasználni a, az autók akkumulátorait otthon, arra, hogy energiát tároljunk, utána pedig csúcsidőszakban használjuk ezt. Ez egy lehetőség, ezt próbáljuk tanulmányozni, tehát éjszaka töltünk, nappal használjuk, hogyha nem használjuk az autót például. Ez egy lehetőség. Számunkra tehát fontos az, hogy az intelligens használat megvalósuljon, és hogy minden létező tárolási kapacitást kihasználjunk. hogyha nagy léptékben a hagyományos autókat ezek nagy számban váltják fel, akkor ez nagy tárolókapacitást fog majd jelenteni, ezt intelligensen kell felhasználni. Tehát erről végeztünk kutatást, itt van több lehetőségünk is. De itt most abba is hagyom, hogy maradjon még ideje a kollégámnak is, hogy válaszolhasson a kérdésekre. Thank you. Köszönöm. Megpróbálok válaszolni az alternatív üzemanyagokról, hidrogénesítéssel kapcsolatos kérdésekre, és a, ezek már komplikáltabb közlekedési formák, légi közlekedés, tengeri, közúti szállítás, Természetesen van erről, vannak erről véleményeink, csak hogy mi nem véleményvezérek vagyunk, hanem tudományos szakemberek, tudósok. Talán nem újdonság, hogy nincs olyan csoda megoldás, amelyen minden problémát meg lehetne oldani. Különböző megoldásokkal lehet megoldani a különböző problémákat. Meg kell, néznünk, meg kell néznünk, hogy melyek azok az energiahordozók, amelyeket a legjobban fel lehet használni a közlekedésben. A 2050-es cél fényében a karbonsemleges közlekedés, karbonsemleges társadalom céljának a fényében már elkezdődtek az eszmecserék a klímafőigazgatósággal, a széndiokszid célkitűzés átvizsgálásáról a közúti közlekedésben. Meg kell néznünk még részletesebben, hogy mi is van a piacon, milyen technológiák érhetőek, érhetőek el a piacon, és hogyan lehet ezeket a legjobban használni a közlekedési szektorban. Volt itt egy kérdés a az elektromos kamionokról, lehet ezeket elektromos árammal működtetni. Van egy pár teszt kamionunk, amelyeket különböző tagállamokban, Európában már kipróbáltunk, de nem látjuk, hogy bármiféle széles, nem látjuk, hogy széles körben használnák ezeket a lehetőségeket gondolom értik, hogy nem lehet az Európai Unióban az összes utat elektromos árammal használhatóvá tenni. Ezek a technológiák igénylik, hogy hidak alatt és egyéb helyeken legyenek vezetékek. Ami a nehézszállító szektort illeti, itt a bioüzemanyagokat, alternatív üzemanyagokat tudnánk elképzelni. És ugyanez igaz is a belvízi hajózásra. Itt folyékony gázt lehetne használni, illetve egyéb, illetve bioanyagokat. A repülési szektorban ez már más kérdés, a repülés szektorban vannak nem tűnik úgy, hogy ezek az alternatív megoldások elképzelhetőek lennének. Használni ugyanis nem lehet elegendő olyan üzemanyagot a fedélzetre vinni, amelyel a jelenlegi üzemanyag mennyiséget le lehetne cserélni. Megnézzük, hogy megvizsgáljuk majd ezeket a lehetőségeket is. Persze lehet, hogy a piacon lesz majd ilyen megoldás is. Ami a hidrogént illeti, a hidrogén alapú üzemanyagokat, láttuk már, hogy vannak olyan gyártók, akik a könnyű gépjárművek, nehéz gépjárművek esetében is próbálkoznak. A nehéz gépjárművekkel történő szállítás során ez elképzelhető lenne, így mondjuk kettő olyan alkatrészt használnak a kamionokban, amelyekből csak egyet a gépjárművekben. De erről nem a kutató terület dönt, hanem a piac maga. A piac dönti el, hogy melyek a legköltséghatékonyabb megoldások. Szerintem kitértem a legtöbb érintett témára, hogyha nem, akkor kérem nyugodtan kérdezzenek még. Köszönöm. Vielen Dank für die Köszönöm szépen az állásfoglalásokat, Bizonyosan lesznek még kérdéseink, de ezek nem a mai napon fognak elhangozni, mert a mai napon a szakbizottság befejezte a munkáját. Köszönjük szépen az előadásaikat, köszönöm szépen eh, a kollégák megjelenését, a kol- az ő munkatársaiknak és a tolmácsoknak a munkáját. Március 16-án, 17-én mindannyian találkozhatunk itt újra a szakbizottságban, akinek kedve tartja. És most berekeztem a szakbizottság ülését, márciusban fortatjuk a munkáját. Aki még ma felkerekedik a hazaútra, annak jó utat kívánok, a többieknek pedig kellemes hétvégét.